So, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt... Hölgyeim és Uraim, most pedig szavazunk a Tein jelentésről legelőször is. Az Európai Unió Bírósága alkotmányáról szóló jegyzőkönyv Alexandra Teinennek adom meg a szót. Ja, sehr geehrte Kollegen, wir Igen, tisztelt kollégák, két technikai természetű jelentésről szavazunk az Európai Bíróság tekintetében, és engedjenek meg egy frakción túlmutató észrevételt. Az Európai Parlament nagyon fájlalja, hogy a tanács által is fontosnak tartott bíró, bírói szám megemelést azért nem működhetett, azért nem tudták megemelni a bírók számát, mert a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy mely tagállamokból jöjjenek az új bírák. Bár sok javaslatot nyújtottak be a tekintetben. Éppen ezért Technikailag ez egy olyan kivételi esettel állunk szemben, amely precedens nélküli a parlament történetében, szerint, hogy szavazunk erről a rendelettervezetről, mentesítjük a bíróságot, ez az első rész, de a második rész függőben marad, és reméljük, hogy 2013 nyár, nyaráig le tudjuk zárni ezt a munkát. Éppen ezért a polgárok, a vállalkozások nevében Felszólítom a tagállamokat, hogy ne a megszokott hatalmi játszmájukat játszogassák, hanem a bíróság iránti tisztelet tekintetében lépjenek fel. Köszönöm szépen, Tejen asszony! Ez a szavazás név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Haben Sie Ihre Karte apostelt? Posselt úr megvan a szavazókártyája? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább lépünk. Tein asszony második jelentésére a megbízott bírákról, itt is név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott minden kolléga? Így van, lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. Fern úr jelentése a transzeurópai közlekedési és energiahálózatok területén történő közösségi pénzügyi támogatás. Először az egyes tömbről szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk a kettes tömb így okafogyottá válik. Így most az egy bizottság megváltoztatott javaslatáról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végez, végezetül pedig a jogalkotói kezdeményezésről a név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, mind Tejnasszonynak, mind Fern kollégának. Most Balcáni asszony javaslat jelentéséről a hármas költségvetési módosítási tervezetről szavazunk először az 1-től 7-ig terjedő egész szövegről tömbben szavazunk mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk név szerinti szavazás az egész eh, állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Unió Cisjordániára és Keleti Jeruzsálemre vonatkozó politikájáról szóló állásfoglalási indítványról szavazunk. Először az ECR frakció kezdeményezéséről szavazunk, aki a 269-es eh, kezdeményezést támogatja, az jelezze most ki van ellene. Kitartózkodik, elutasítva. Most pedig a, az SND, ALDE, Zöldek és a GUA e közös állásfoglalás indítványáról szavazunk, aki támogatja, jelezze most, nem, nem, bocsánat, bocsánat. Először még a 12-es bekezdésről külön kell szavazni. Az eredeti szövegről szavazunk, Két első rész mellette ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le elektromosan. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az egyes pontról, a néppárt egyes módosítójáról szavazunk mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó van, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig az egész állásfoglalási indítványról szavazunk, ki támogatja, ki van ellene. Tartózkodás. Át ellenőrizök ezt le. Megnyitom a név szerinti szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hölgyeim és uraim, köszönöm a munkájukat. Ez volt az utolsó plenáris ülés a nyári szünet előtt mindenkinek, aki szabadságra megy, jó pihenést, kikapcsolódást kívánok. Good Okay.